I will give the word to I him first, and then the rapporteur. And then okay. Oh, okay. Ah, okay. <laughs> so, so, dear friends, uh, it's time to begin. <laughs> Kedves barátaim, ideje, hogy elkezdjük. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3 eh, där vi ska ta upp frågor om hur tryggheten för med... Üdvözlök mindenkit a harmadik munkacsoportban, és eh, mi most eh, az állampolgárok biztonságáról fogunk eh, beszélni Európában. Természetesen a határellenőrzések eh, megkönnyítették Európában az utazást, ez a legtöbb ember számára pozitívum volt, de hát sajnos ugyanígy a bűnözők is eh, könnyebben tudnak a határokon átmenni, ami bizonytalanságot okoz áll az állampolgárok életében. Bizonyos tagállamok, sőt képviselők is eh, közös felelősséget éreznek az iránt, hogy a határon átnyúló bűnözés ellen megfelelő fellépés legyen, és hogy az állampolgárok biztonságát fenntarthassuk. Éppen ezért az igazságügy és rendőri szerveknek Európában lehetőség szerint együtt kell működniük annak érdekében, hogy közösen tudják a nagy nyomozásokat, több országot átfogó nyomozásokat lebonyolítani. Ahogy mondtuk a plenáris ülésen, az is fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy egyensúlyt kell találnunk a bűnözés elleni harc között, másrészt pedig az alapvető, ember, az alapvető jogok védelme között. A bűnözés elleni harc akkor lehet hatékony, ha, ha információra és tényekre alapozzuk. Az, az érintett országok közti információcserét, hatóságok közti információcserét ezért megfelelő formában javítani kell. Ehhez hosszú távú programot kell kialakítanunk az információ cserére vonatkozóan, mely információkat lehet cserélni, mikor, milyen hosszú ideig lehet ezeket tárolni, és mire lehet felhasználni. A helyszíni együttműködést is javítani kell. A rendőrség, a vádemelő hatóságok és az európai állampolgárok jobban kell, hogy értsék a bírákkal együtt és bíróságokkal együtt egymás munkáját. A kölcsönös bizalom a különbségek mellett nagyon meghatározza a jól működő együttműködést. A közös képzések éppen ezért kiutat jelenthetnének, és megoldást a Stockholmi program megvalósítására, de talán más is eszünkbe jut még ma. További kérdés, hogy az alapvető eljárásjogi kérdéseket hogyan lehet erősíteni a vádlottak és terheltek számára. A fokozatos eljárásokról már megállapodtak a tagállamok, és ennek keretében sikerült arra is energiát fordítani, hogy a különböző jogterületeket végigjárjuk. Lehet, hogy hosszú távon majd egy ambiciózus programot is el lehet indítani. Számos akadályt kell még természetesen elhárítanunk, de az első fontos kérdés, amit meg kell, hogy tárgyaljunk, az az, hogy hogyan lehet a rendőri együttműködést és igazságügyi együttműködést erősíteni. A második, hogyan lehet az cserét javítani, harmadrészt pedig mely eljárási jog az, amely prioritást kell, hogy élvezzen akkor, hogyha az eljárás lépésről lépésre szeretnénk végigjárni. Mindenkit üdvözlök még egyszer az ülésen, és ezzel Simon Buszetilnek adom meg a szót a, a társelnöknek. Well, thank you so much, uh, Madam Davison. Uh... Köszönöm szépen, Davison társelnök asszony. Üdvözlöm a kedves kollégákat a ma délutáni hármas munkacsoporti munkán állampolgárok védelme, európai biztonsági stratégia. Most nem megyünk bele részletesen ebbe a kérdésbe részünkről, mert igazából az önök véleményére vagyunk kíváncsiak, és nagyon őszinte eszmecserét szeretnénk folytatni ebben a munkacsoportban. Annyit mondanék, hogy mivel a polgári szabadságjogok, igazságügyi és szabadság néppárti munkacsoporti koordinátora vagyok. Igazából az összes területnek nagy fontosságot szentelünk, amit a közös parlamenti üléseken megtárgyalunk. De Különösen ezen a, ez a terület fontos számunkra, hiszen itt biztonsági kérdésekről van szó. Néppárti frakcióként nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a nemzeti parlamenti kollégáink mit mondanak ezzel kapcsolatban ugye hamarosan, egész hamarosan a következő napokban lép életbe a Lisszaboni szerződés, és ezért az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteknek is fokozottabb szerepe lesz ezen a területen. Eljárásról szeretnék néhány szót szólni, ugye megtehetem. A lehető legtöbb résztvevőnek szeretnék megadni a lehetőséget a hozzászóláshoz. A kék papírt kell kitölteni, amit a dossziéban megtalálnak, tehát így tudjuk fölvenni önöket a hozzászólók listájára. Hadd mutassam meg, tehát ez a kék papír, bár bizonyára mindannyian ezt már tudják, hogy így működik, akkor kérjük, hogy a papírt majd adják át, és így tudjuk fölvenni önöket a hozzászólók listájára. A hozzászóló nevét fogjuk mondani, és a következő hozzászóló nevét is mindig fogjuk mondani azért, hogy föl tudjon készülni hozzászólására, tudva azt, hogy ő lesz a következő. Mielőtt az első hozzászólónak átadnám a szót, először megadnám a szót az munkacsoport előadójának, Kárman Helmozin Bono asszonynak. Ő a spanyol kongresszusnak a tagja, rövid bevezetőt tart a témáról. Ezt követően kezdődik az eszmecsere. Úgyhogy Helma Szimborna asszony a szó. Mm, Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon rövid leszek, hogy valóban jó vitát vitázhassunk, és ne én vegyem igénybe az idő nagy részét. Szeretném előre bocsátani, hogy ezen az ülésen két nagyon fontos dolog, dolgot kell szem előtt tartanunk. Egyrészt a Lisszaboni szerződés életbelépését, amely már küszöbön áll, illetve az alapjogi kárta is ehhez tartozik. Másrészt a Lisszaboni szerződés életbelépésével a nemzeti parlamentek szerepe is erősödni fog, és hogy jobban tudjuk ezt koordinálni, és a nemzeti uh, parlamentek európai szinten és koherensebben tudjanak fellépni, is egy fontos szempont. Már a plenáris ülésen is hallhattunk különböző véleményeket, különösen, ha arról van szó, hogy az Európai Parlament milyen szerepet is játszon. Ami pedig a nemzeti parlamentek szerepét illeti, azzal kapcsolatban is voltak vélemények, de nem szeretném én már ezt előre elmondani, majd önök is jelentkezhetnek. Most szeretném áttekinteni, hogy a Maastrichti szerződés óta mi is történt. Több mint 400 millió embernek ma már lehetősége van arra, hogy 25 európai országon belül szabadon mozogjon, elkezdtük a közös bevándorlási politikát, amelyet természetesen tovább kell fejleszteni. Van külső aspektusa is ennek a területnek, a menekültügy és a határvédelem. Felállítottuk a különböző ügynökségeket, mint a Frontex, az Europol és az Eurojustot. És a Stockholmi programnak megfelelően, ezután leginkább az új kihívásoknak próbálunk megfelelni a 2010-2014-es időszakban a jog, a szabadság és a biztonság térségének kérdésében. Természetesen ezt eh, erősíteni fogja a Lisszaboni szerződés hatályba lépése is. És szeretnék még röviden utalni arra is, hogy az új kihívások esetében a következő dolgokra van szó. Szóval egyensúly, előrelépés és a, az alapvető jogok garantálásáról, az egyéni jogok garantálásáról, illetve a, az egyének biztonságáról, szabadságra van szó. De hogyan lehet mindezeket a szempontokat összeegyeztetni? Hogy lehet több biztonságot garantálni anélkül, hogy a szabadságokat és magát az egyéni szabadságot érintenénk? a polgárok jogait egyre kötelezőbb jelleggel kell majd betartani, hiszen az alapjogi kártában is lefektetésre kerültek ezek a jogok, és ezen kívül szeretnék még a rasszizmusról, az idegengyűlöletről, az antiszemitizmusról, a homofóbiára, a machizmóról, és a, a különböző nemi alapú erőszakról is szeretnék beszélni, aztán a szolidaritás, a felelősség, az együttműködés, a bevándorlás és a menekültők területén szintén napirendre fog kerülni. Végül pedig azokról a kívásokról lesz szó, a, amelyek a prevencióra, a megelőzésre irányulnak, illetve régi és új bűncselekmények eh, korlátozásáról is szó lesz terrorizmus elleni harc esetében is beszéltünk ugye európai együttműködésről, és ebben a kérdésben nem szabad, hogy lankadjon a figyelem, továbbra is fennáll ez a veszély a polgárok részre. Aztán az emberkereskedelem megakadályozása, különösen a nőkkel és a gyermekekkel történő kereskedelem, az ő szexuális kizsákmányolásuk kell, hogy megszűnjön. A prostituált asszonyok nagy része, leginkább az emberkereskedők keresztül kerülnek ebbe a helyzetbe. Aztán ne feledkezzünk meg a tengeri kalózokról, illetve azokról a kalózokról, akik az interneten működnek, a gyermekpornográfiáról sem feledkezhetünk meg, illetve a szerzői jogok megsértése és fontos probléma az fiatalkori bűnözés, és végül talán még egy dolgot szeretnék megemlíteni a javasolt stokholmi program ugye nagyon ambíciózus és nagyon széles körű program. És lehetséges, hogy amennyiben elfogadásra kerül és konkretizáljuk, akkor lehetséges, hogy majd a spanyol soros elnökség idején valóban sor kerülhet majd a cselekvési tervek kidolgozására, a konkrétabb lépésekre. Mindezt még tovább kell fejleszteni a következő évek során, de mindenképpen szükség van arra, hogy ezt precízebbé tegyük a cselekvési tervek keretében, meghatározzuk a prioritásokat, és így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hermoszin asszony és hát nagyon várjuk a spanyol soros elnökség alatt a cselekvési tervek kidolgozását. Most pedig megadnám az első hozzászólónak a szó. Godesz úr lesz az első hozzászóló, aki a szlovén parlamentből érkezett, és az őt követő felszólaló Jonker úr lesz, aki az Európa Tanács Európából érkezett hozzánk. De először Godesz úr kapja meg a szót. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Azt gondolom, a stokholmi program e, valóban nagyon bátorító, de tudatában kell lennünk, hogy a polgárok védelme, az egyének védelme és az alapjogai, az alapszabadságai közötti határ nagyon nehéz meghúzni. Ezért fontos, hogy a következő pontokat elérjük. Figyelnünk kell arra, hogy hogy azok az intézkedések, amelyekkel szeretnénk fellépni, valóban eredményorientáltak legyenek. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az európai polgárok biztonságát csak akkor tudjuk garantálni, hogyha az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat úgy szintén megvédjük. Fontos, hogy ezt a két szempontot, ez, ez e, két szempont között egyensúlyt találjunk, hogyha ha ha sikerül a kollektív biztonság és az egyéni alapjogok védelme között egyensúlyt teremteni, akkor valóban sikerre járhatunk. Meggyőződésem, hogy a társadalom biztonságát is garantálnunk kell, a, a, akkor, amikor az egyének, egyének biztonságáról beszélünk. És fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a vonatkozó szakpolitikákat valóban képítsük és támogassuk. Muszáj, hogy tudatosítsuk a, a, például a hatóságok bevonásával azt például a biztonság területén, hogy, hogy mire is van szükség. A magánszféra és a közszféra partnerségével is sikereket tudunk elérni, és fontos, hogy a tudatosítást a közvélemény körében megtegyük, és ezzel az egyén szabadságát és az egyén biztonságát is garantálni tudnánk. Mindenképpen előtérben az egyén, a polgár biztonsága kell, hogy álljon, de az ő alapjogait ugyanakkor garantálnunk is kell fontos, hogyha bármilyen társadalmi jót, valami társadalmi elvet védünk, akkor ezzel ne sértsünk meg egymásokat. A kollektív biztonság és az egyéni szabadság között egyensúlyt kell teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Godesz úr. Jonker úr. Jonker asszony. Sajnos nem tudtam, hogy kiről is beszélünk. Az Európa Tanácsból érkezett hozzánk ma Carlos Coelho az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen! Természetesen az Európai Tanácsi szempontjából tudok erről a témáról beszélni. A, a, ha megnézzük a Stockholmi programot, akkor láthatjuk, hogy számos olyan témát felvet, amelyet már az Európa Tanács, amelyel az Európa Tanács is évek óta foglalkozik, például a bevándorlás, vagy például a visszatérítési programok, a tranzit táborok, illetve a különböző szabályozási programok, az illegális bevándorlók kérdése. És az utolsó pont, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy azt gondolom, hogy Európának sosem fog sikerülni a már Európában lévő bevándorló 5-6 millió emberről beszélünk, 5-6 millió illegális bevándorlóról, akik már Európában vannak, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése úgy gondolja, hogy fontos, hogy a Stockholmi program figyelembe veszi, hogy az intézkedéseket az illegális bevándorlók figyelembevételével kell meghozni. A stokholmi programnak valóban meg kell vizsgálni azt, hogy mit kell tenni azokkal szemben, akik nem akarnak vagy nem tudnak hazatérni azért, mert a jogállamiság nem áll fenn, vagy az emberi jogok helyzete nem megfelelő. Én csak magamat tudom ismételni, de szeretném még egyszer elmondani, amit a plenáris ülésen is elmondtam, hogy a stokholmi program valójában inkább egy folyamatot jelez. A, itt, itt nem a személyekről van szó, inkább a bevándorló hullámokról, nem az egyéni esetekről. Mi viszont szeretnénk pontosan a személyekre koncentrálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Carlos Coelho, aztán Albert úré Az Európa Parlament képviselője Carlos Coelho, a Libe szakbizottság. Köszönöm, elnök úr. Három rövid témát szeretnék említeni. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megszervezték ezt a munkacsoportot a biztonság témájában. Számomra a szabadság, biztonság és igazság háromszöge minden eleme ugyanolyan szinten kell, hogy fontos legyen. A biztonság szabadság nélkül diktatúra. A szabadság a biztonság szabadság nélkül anarchia, és tehát nem lehet szétválasztani az igazságot, a szabadságot és a biztonságot. A biztonság az egyik eleme a szabadságnak, és feltétele az igazságosságnak. Úgyhogy ez a háromszög, a háromszög mindegyik csúcsa ugyanolyan fontosságú. A biztonság nem ellenfele a szabadságnak. Nem szabad ezt a hibát elkövetnünk és ezt hinnünk. Ez inkább csapda csapda lenne. A második gondolat, amit említeni szeretnék, hogy az értékeken és az elveken kívül a hatékonyságra is gondolni kell. Ezt mi nem vagyunk elég hatékonyak. A Schengeni területen alapvető fontosságú, hogy az információ csere megfelelően működjön. Például egy állampolgár, aki harmadik országból megérkezik Portugáliába, a portugál határőrség azonnal minden információt továbbítania kell a többi ország számára. Azt is biztosítani kell, hogy ellenőrzés szükséges, esetleg ö, valamilyen korlátozást kell -e alkalmazni ezzel a személlyel kapcsolatban a Schengen területnek és a Schengeni rendelkezéseknek plusz biztonsági eleme van, hiszen hozzá lehet férni a biometrikus adatokhoz, és így lehet harcolni a fals személyazonossági dokumentumok használata ellen. Ugyanakkor például egy ellopott autó nem ugyanolyan minősítést kap, mint mondjuk egy pedofil hálózathoz tartozó személy által ellopott autó. Az ilyenfajta információknak működniük kell. 2007-ben már az információ cserét tökéletesíteni kellett volna. Most 2009-et írunk, és most 2012-es dátumról beszélnek. Nagyon sok kihívás áll előttünk, hatalmas ambícióink vannak, nagyon sok célt meghatároztunk, de hatékonyak kell, hogy legyünk. És az ígéreteinket meg kell tartanunk, hiszen ezeket megígértük az állampolgárainknak. Nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra és az állampolgároknak azért, hogy amit megígértünk, az teljesüljön is. Köszönöm, Carlos. Albert úr a szó román szenátusnak a tagja. Ezt követően Lord Harrison fog felszólalni, az Egyesült Királyságok House of Lordjának a tagja, felsőházi tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Szeretném azt hangsúlyozni, hogy országunk nagyon nagy figyelmet szentel a biztonsági kérdések, a szervezet bűnözés elleni harc és az ezzel kapcsolatos szükséges egyensúlyoknak. Az előttem szólókhoz csatlakozva én is elmondanám, hogy az európai biztonság a fejlődés és a szabadság alapfeltétele. A jelenlegi helyzet rendkívüli kihívásokat jelent, a gazdasági válság, energiabiztonság, klímaváltozás, csak hogy néhány, néhányat említések, és ehhez még hozzáadódik a bevándorlás kihívása. Mindenek a, mindezek a kérdések kezeléséhez a közös érdekek fényében a tagállamok együttműködésére van szükség. A szervezett bűnözés és a terrorizmus újfajta fenyegetéseket hordoz magában a társadalmunkkal szemben. Megváltoztak az eszközeik, folyamatos fenyegetséget, fenyegetettséget jelent mindez, fegyverkereskedelemhez, kábítószerkereskedelemhez, pénzmosáshoz kapcsolódik mindez. a fenyegetettségek elleni harchoz közös megelőző intézkedésekre van szükség, és közösen kell harcolnunk a bűnszövetkezetek ellen és a szervezett bűnözés ellen. Véleményem szerint közösen kell a forrásokat mobilizálni, gondoljunk itt a rendőrségi forrásokra, azért, hogy garantálni tudjuk, hogy a bűnözők, illetve a bűnözésből származó pénzeszközök ne tudjanak kicsúszni az európai kontroll alól. Nemzeti és európai szinten szükség van az együttműködésre a különböző szervezetek között, a ki kell alakítani egy központi európai információs köz, ö, bázist, hozzáférés kell biztosítani a megfelelő szervek számára az adatokhoz és információkhoz tagállami szinten is. Véleményem szerint mindez prioritás kell, hogy élvezzen az Európai Unióban. Romániának van egy konkrét feladata a szervezett bűnözés elleni harcban, hiszen az Európai Unió keleti határán található az országunk, és ezért is fontosnak tartjuk, hogy a biztonsági ügyekben erősít, erősödjön az együttműködés. külső szomszédainknak, keleti szomszédainknak eszközöket és támogatást kell biztosítani azért, hogy közösen harcoljunk ebben a régióban a kihívások ellen és a fenyegetettségek ellen. Új eszközök is rendelkezésünkre állnak, például a keleti partnerség, ez lehetőséget biztosít a keleti régióban a szorosabb együttműködés kialakítására. Köszönöm, Albert úr! szeretném emlékeztetni az európai parlamenti képviselőket, hogy őket is nagyon szívesen vesszük az eszmecserében aktív részt. Üdvözlöm Stavroslav Redenzist urat, az Európai Parlament elnökhelyettesét, aki most csatlakozott hozzánk. Három percre kap mindenki lehetőséget a hozzászólására. Lord Harrison a szó, a Egyesült Királyság felsőházása, felsőházás ból, és utána a görög parlamentből Zizik Halunak kap szót. Elnök úr, 1992-ben eh, majdnem 20 évvel ezelőtt alakítottuk meg Európában, és mondtuk ki a szabad mozgás jogát. Ugyanakkor eh, harcolni kell a bűnözés ellen is, hiszen ez könnyebbé vált a bűnözők számára is, a mozgás, a mozgástér megnövekedett. Ezért szeretném ismertetni az Egyesült Királyság felsőházának a jelentését erről a témáról szóló jelentését. Az Európai Unió rendőri erőinek a megerősítéséről szóló jelentés azt tartalmazta, hogy a tagállamok nem használják megfelelően az európai információs rendszert. A gyanúsítottakra vonatkozó információk cseréje nem működik az Európai Unióban. A nemzeti rendőri erők nem igazán bíznak egymásban, illetve az Europolban, főleg biztonsági és bizalmas információkkal kapcsolatos ez. Az Egyesült Királyság szintjén Elmondhatom, hogy fontosnak tartjuk, hogy a legtöbb rendőr beszéljen idegen nyelvet. Például, ha ki kell hallgatniuk külföldieket, ugye angolul ez sokszor teljesülhet, de mi küldünk is az Europolhoz sajn, saját rendőreinket, de sajnos ugyanolyan szinten érkeznek vissza az oktatás követően, mint amilyen szintről indultak az Európai Igazgatóságát meg kell reformálni, és az utolsó kritikám, hogy az Europol és a Eurojust együtt kellene, hogy működjön, de igazából mindkettő ugye Hágában található, tehát közel vannak egymáshoz, mindkettőt meglátogattuk, és hogyha egy épületben lennének, akkor talán még hatékonyabb lehetne az együttműködés, és hatékonyabbak lehetnének a rendőri erők is a bűnözés elleni harcban. You, Lord. Köszönöm, Lord Harrison. Hadd említsem, hogy az Európai Parlament nagyra értékeli azokat a felméréseket, amelyeket önök időről időre végeznek amiben beletartoznak az itteni látogatások, illetve az eszmecserék az Európai Parlament képviselőivel. Nagyon nagyra értékeljük ezt a feladatvállalást. Zisi Radula asszony, a következő hozzászóló a görög parlament részéről. Lindblad Gorán lesz utána a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A Stockholmi program egyértelműen kihívás, és alkalom, lehetőség is egyúttal. Hiszen az európai jogok biztosítása a lényeg, a szabadságjogok biztosítása, de a biztonság is egy közös érték. A szabadság, biztonság és igazság területén a biztonságos atmoszféra kialakítása azt jelenti, hogy harcolnunk kell az összes bűnügyi tevékenység ellen, különösen olyan tevékenységek ellen, amelyek a leginkább agasztják az állampolgárokat, amelyek az életüket vagy a vagyonukat veszélyezteti. Ezért nagyon fontos az erős polgári védelmi mechanizmus kialakítása is és fenntartása. Konszisztens és szisztematikus megközelítésre van szükség. Most a hozzászólásomban a megelőzésre és a diagnózisra szeretnék koncentrálni főleg olyan területeken, ahol a határon átnyúló témák merülnek föl, és olyan esetek szintjén, amikor több mint egy tagállam részese az ügynek. Az összes bűnügyfajta ellen kell, hogy harcolnunk. Úgy gondoljuk, hogy meg kell erősítenünk és teljesítenünk kell a politikai döntések szintjén hozott vállalásainkat. De az európai intézmények részéről is megfelelő együttműködést kell biztosítani más intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel. Javítani kell a rendőri és igazságszolgáltatási szervek közti együttműködés tagállami szinten. Az Európai Unió hozzá kell, hogy járuljon, és részt kell, hogy vegyen ebben az együttműködésben. A lehető legtöbbet kell tudjuk kihozni a rendőrakadémia által kínált oktatásból és továbbképzésből. Ez jobb eredményeket biztosítana. A legfontosabb prioritási területeket meghatározta az Európai Parlament, meghatározta azokat a területeket, amelyek a legjelentősebb kockázatot és veszélyt jelentik. Ugyanakkor specifikus célokat kell kitűzni, és ütemtervet kell felállítanunk. Minden intézményi eszközt ki kell használnunk, beleértve a fejlesztési politikai eszközök, eszközöket is, azért, hogy fokozzuk az együttműködést ezen a területen a fejlesztési politikát is egyeztetni kell. A terrorizmussal és a határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy fontos kiemelnünk, hogy a növekvő illegális bevándorlás ellen is föl kell lépnünk, és általánosan egységesen kell kezelni a határainkat. Európa, közös európai bevándorlási politikát kell kialakítani, és menekültügyi politikát. A stokholmi program miatt is nagyon fontos az új technológiák használata. Szükség van arra, hogy mindenkinek a tapasztalatát felhasználhassuk. Természetesen az emberi jogokat és az adatvédelmet mindig is tiszteletben kell, hogy tartsuk. A Frontex struktúrájának a központosítása és az operatív kapacitások minél jobb kihasználása véleményem szerint javítani fogja a helyzetet. Támogatjuk azt is, hogy a regionális mediterráni irodák hatáskörét fokozzák, és várjuk, hogy a Frontexnek tényleg legyen egy mediterrán irodája. Az európai állampolgároknak biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Ezért biztosítani kell, hogy jogaikat gyakorolhatják. Ez is fontos, hogy a, növekedjen a bizalmunk az állampolgároknak biztosítani kell a hozzáférést a fordításhoz és a tolmácsoláshoz a büntetőügyi eljárások során. Természetesen jogsegélyt is biztosítani kell a számukra. Mindezzel, és koncentrálva az együttműködési és szolidaritási intézkedésekre hozzá tudunk járulni az állampolgárok Európájának a fölépítéséhez, és a Stockholmi programot és az üzenetet egyértelműen tudjuk megvalósítani így az állampolgárok egy egyértelmű képet tudnak kapni a fontos európai elvekről. Um, Köszönöm szépen. Ugyan eh, túllépte az időkorlátokat, de olyan érdekes volt, amit mondott, hogy nem akartam leállítani. Lindlet Korán úr a következő, és kérem őt is a többi előadóhoz hasonlóan, hogy három percet ne haladják meg. Muldi Rosszana lesz az őt követő. Lindlet Korán úr, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésétől van. Köszönöm szépen, elnök úr, én magam vagyok a, az Európa Tanács politikai bizottságának és az elnöke, és a migrációs bizottságban póttag. A parlamenti közgyűlés képvis, képviselői nevében hadd mondjam el, hogy reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői megnézik ezt, és remélhetőleg el is fogadják ezt a dokumentumot a vita során. A terrorizmus elleni harc természetesen nagyon fontos, de ne felejtsük el az emberi jogok kérdését sem a parlamenti kép, közgyűlést képviselve a jogállamiság és, az ember, és a demokrácia alapzatán állok, ezért nagyon fontos, hogy az emberi jogokat is tiszteletben tartsuk. Juncker asszonyhoz hasonlóan én is a migrációra összpontosítanék, mert ez nagyon fontos. Ne pusztán a szabályszerű migránsokkal, hanem a szabálytalan bevándorlókkal is foglalkozunk. Ne beszéljünk illegális, törvényellenes bevándorlásról, mert ez rossz jelzés értékű. Ezeknek az embereknek semmi baja nincs, nem csinálnak rosszat. Diktatúrából, háború elől, rossz gazdasági helyzetből menekülnek, vagy akár más helyzetből, országokból. Nem mennek valahova, hanem valahonnan próbálnak elmenni és védelmet kérni ezt fontos szem előtt tartani. Fontos az is, hogy ezek az emberek lehetőséget kapjanak ügyi fogorvosi ellátáshoz. Én gyakorló fogorvos vagyok, és rendszeresen látom a bevándorlókat. Ugyancsak egy héten egyszer dolgozom, de mégis ezeknek az embereknek a fogazata például sokkal rosszabb állapotban van, akár a börtönben élőknél. 20 évig voltam börtönfogorvos. Tehát nálunk a, bör, a börtönlakók számára jobb egészségügyi ellátást biztosítunk, mint a bevándorlóknál. Ezért nagyon fontos, alapvetően fontos, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács végre jobbakat is megvédje. Köszönöm. Boldi Rossana az olasz szenátusból, és utána Venisti Zsanzsák következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném fölhívni a munkacsoport figyelmét a Frontex ügynökség témájára. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy hatékony választ tudjunk adni, és globális megközelítést tudjunk biztosítani a bevándorlás kérdésének, az illegális bevándorlásra gondolok, valamint ahhoz, hogy a harmadik országoknak is segíteni tudjunk, hogy a bevándorlási folyamokat jobban tudják kezelni, hogy a nemzetközi szerződésekben előírt jogokat biztosítani tudjuk, hogy meg tudjuk erősíteni a szolidaritást a olyan tagállamokkal szemben, amelyeken nagyon-nagyon nyomás az illegális bevándorlás részéről. Arra van szükség, hogy megerősítsük az operatív együttműködést a tagállamok között. Ehhez meg kell erősíteni a Frontex ügynökséget. A Frontexnek több személyzetre van szüksége, több fokozatos struktúrára van szükség, és végül több pénzre van szükség ahhoz, hogy a tevékenységet el tudja látni. Reméljük, hogy másodlagos irodákat, illetve helyi irodákat fognak nyitni a Frontex számára olyan területeken, ahol különleges operatív kapacitásra van szükség az illegális bevándorlás kezeléséhez. Gondolok különösen a földközi tenger területére Európai Bevándorlási Ügynökségre is szükség van, hiszen közösen kell fellépni az összes tagállam részéről, és közösen kezelni, közösen kell vállalni a felelősségeket, a költségeket, a politikai hatásokat, amelyek a bevándorláshoz kapcsolódnak. Jelenleg főleg olyan országokat terhelnek ezek a kérdések, amelyek a külső európai határok mentén találhatók. Az összes olyan ülésen, amelyet 2008. októberétől tartottak, illetve az Európa Tanács október 28 és november 3-a közötti ülésén is említettük ezeket a kérdéseket. A dél-európai területen található országokat segíteni kell, és szeretnék konkrétan emlékeztetni Líbiával kapcsolatban arra is, hogy Ferrero Wagner asszony pontos vállalásokat tett Libiával szemben, vagyis egy szatellit bevándorlás követő rendszer finanszírozásáról volt szó, ami a libiai határokhoz kapcsolódik. Végül ez nem konkretizálódott. Még egy utolsó megjegyzésem. a bűnügyből származó Európai Unióban található vagyonok ellenőrzéséről van szó, hiszen ehhez egy keretdöntésre van szükség azért, hogy a vagyonellenőrzés megfelelően működhessen, és ezt szét kell választani a büntetőjogi eljárásoktól. Köszönöm. Az Európai Parlament alelnöke Stavros Lambronidis kapja meg azt, nem elnézést, Beniszti úré most a szó, és e- őt fogja követni a Benini szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdésekkel szeretnék foglalkozni felszólalásomban. Szükség van a határon átnyúló információ cserére. Ezt viszont úgy kell alakítani, hogy a tagállamok kölcsönösen, automatikusan hozzáférhessenek a nemzeti specifikus eh, adatbankokhoz az A adatbankokhoz is, hogy megfelelően regisztrált profilokat össze lehessen hasonlítani. A Brünni 2005-ös megállapodás a 2008-as keretmegállapodáson túlmutat. Ez tartalmazza azt, hogy továbbítani kell a nemzeti rendőrségi vagy igazságügyi adattárakban tárolt adatokat, de nem automatikusan. Tehát mindig újra kell elindulni. A prümi megállapodás értelmében ezeket az információkat a kommuniká az, a DAT2 kommunikációs hálózatán keresztül kell továbbítani anonim formában. Csak akkor, hogyha adategyezés állapítható meg, csak akkor lehet ezeket az információkat personalizálni, nevet adni, és akkor megmondani például, hogy a DNS vagy az új lenyomat kié. Ha tehát eh, a francia rendszert eh, vesszük, akkor eh, például a Franciaország partnerei csak a nemzetközi cserében alkalmazott cseré, másolatokhoz férhetnek hozzá. A a 2005-ben a január 15-én a miniszterek, írságügyi miniszterek találkozóján például a Németország és Ausztria közötti áadatok cseréjéről állapodtak meg. Szeretném jelezni, hogy ezzel a munkával tulajdonképpen 4500 találatra sikerült jutni ezzel az egy adatcserével. 30 gyilkosság gyanúsít, gyanúsítottjainál és nagyon sok mellesleg szexuális bűncselekmény elkövetőre. A szervezet bűnözés elleni harcban ez mindenképpen segítséget jelent. A rendőrségeknek ezért lehetőséget kell adni, hogy az adatban az adatbankjaikkal konzultáljanak, mint az Eurodákon keresztül. Valódi határon átnyúló együttműködésre van a szolgálatok között szükség. Csak így lesz mód arra, csak koordinált eljárással, európai eljárással lehet együttműködni, és a személyes adatokat párhuzamosan védeni. Köszönöm szépen. Lambrinidis kollégám kapja meg a szót az SND csoport kép, EP képviselője, utána pedig Jan Bauer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves nemzeti parlamenti kollégák, nagy öröm, hogy itt vannak, és én is itt lehetek, nem azért, mert azok a kérdések, amikről ma tárgyalunk, az együttdöntési folyamat részévé válnak az EP számára. Ugyanakkor ezek a kérdések a nemzeti parlamentek eh, eh, hatáskörébe is kerülnek, megvizsgálják a nemzeti parlamentek is a Lisszaboni szerződés értelmében. A görög parlament korábbi elnök eh, Európai Bizottságának, Európai Ügyek Bizottságának elnökével is tárgyaltunk arról, hogy a görög parlamentnek is meg kell szerveznie önmagát kvázi hogy az új jogszabály áradatot a lehető legjobb formában tudjuk feldolgozni. Mindenkit arra ösztönzök csak, hogyha úgy érzik, hogy parlamentjeik, nemzeti parlamentjeiknek ilyen átszervezésre van szükség, akkor azt azonnal saját eh, nemzeti képviselőikkel és a parlamenti elnökkel tegyék meg. Olyan eszköz van a kezünkben, amit hogyha nem használunk megfelelően, akkor tulajdonképpen haszontalanná válik de közösen kell a demokratikus előfeltételekkel élnünk. A második dolog az internettel kapcsolatos. Úgy tűnik, kedves barátaim, hogy ez egy új harci mező lesz eh, a, az alapvető emberi jogok és a biztonság közti harcban. Más szóval kormányzatok, rendőrség, magántársaságok, de a bűnözők is, a bűnelkövetők is a lehető legszélesebb hozzáférést kívánnak majd a személyes adatokhoz, és ezt meg is tehetik az interneten keresztül. A kérdés az az, hogy hogyan kezeljük az internetet, amely eszköz és egyben minden másnál jobban erősíti az emberek alapvető jogát, a, a szólásszabadságot, a politikai szerveződés jogát, a véleménynyilvánítás szabad jogát. Ugyanakkor viszont a legvalószínűbb legeszköz ahhoz, hogy a jövőben a bűnözőket is tetten ér, illetve elfogják. A parlament két héttel ezelőtt megállapodott egy kompromisszumos anyagról, talán ismerik önök is a, a híres telekom csomagot. Tehát, hogy mit tegyünk azokkal a, a magánvállalatokkal, amelyek inga, tulajdonvédelem miatt befolyásolják az internet hozzáférést. Mi úgy határoztunk, hogy az internet hozzáférés alapvető jog kell, hogy legyen, és az is minden egyéb olyan joghoz, amelyet ez maga is támogat. Ezért a ilyen jellegű büntetések nem szabad, hogy megszülessenek, csak megfelelő jogi eljárás alapján. Ezek a kérdések a nemzeti parlamentek elé is fognak kerülni, ha már nincsenek ott, csak hangsúlyozni szerettem volna. Kedves barátaim, nem csak azért mondom ezt, ha szabad elnök úr, még egy kis zárójeles megjegyzésként. Egyetlen egy országban sincs a rendőrségnek joga arra, hogy bármely levelet például felbontson, amit postán adunk fel, és elolvassa, és meghatározza, hogy az, amit én írtam Carlosnak például, az olyan szavakat tartalmaz, amely arra utal, hogy én adott esetben terrorista lehetek. Persze egy kicsit nehezebb minden levelet felnyitni, sokkal egyszerűbb az ellenőrzéseket, az e-maileket ellenőrizni. Ha azonban nem engedjük meg a magánvállalatoknak vagy, re, vagy a rendőrségnek azt, hogy a levelet felnyissák a postán, akkor hasonlóan nagyon óvatosnak kell lennünk pusztán azért, mert a technológia megvan. Tehát, hogy hogyan e- ellenőrizzük meg a rendőrségnek vagy magánvállalatoknak, a, az e-mailek ellenőrzését. Nem mindig ilyen ö, éles a megfogalmazás, de hadd tegyem most ezt. Még két dolog a migrációval kapcsolatban. Az EP-ben sokan véljük úgy, hogy legalább három terület van, de talán több is, ahol a nemzeti kormányzatok és parlamentek és az EP együttműködhet, és az európai jogalkotás. Az első a, a bevándorlók integrálásával kapcsolatos úgy gondolom, hogy ez egy, e, sokan úgy vélik, hogy ez helyi kérdés, kivéve akkor, amikor az integráció e, nem sikeres, akkor ennek az európai hatásai igen e, intenzíven érezhetők. A klasszikus példa csak, hogy látszik, hogy hogyan függ össze a külpolitikával akár. A Lisszaboni szerződésről folyó vita olyan országokban, mint például Hollandia vagy Franciaország, alapvetően nem a Lisszaboni szerződésről szólt, hanem miről? Arról, hogy Törökország adott esetben legyen-e tagja az EU-nak, vagy sem. És nem egy új belépni szándékozó ország saját érdemei alapján akarták ezt eh, megítélni, hanem eh, bevándorlók vagy muzulmánok eh, társadalmainkban való jelenléte alapján. Ez szerintem téves volt, nagyon helytelen volt, de mégis ez volt. Az integráció rendkívül fontos Európa számára, és Európát meg kell, Európának meg kell találni a lehetőséget arra, hogy ezt finanszírozza, és stratégiát dolgozzon ki erre a nemzeti parlamentekkel együtt. Beszélnünk kell egymással a gyakorlatokról is. A második dolog, a bevándorlás és a szolidaritás azokkal az országokkal, ahol a legnagyobb a bevándorlási hullám. Vannak olyan országok, amelyek földrajzi helyzetüknél fogva a legnagyobb számú szabályos vagy szabálytalan bevándorlót fogadják, menekülteseket. Málta mellesleg klasszikus példa erre. Kisország, vagy Ciprus, Görögország, vagy Olaszország, vagy Franciaország és Spanyolország is bizonyos esetekben. Tehát ezek az országok fogadják a legnagyobb áramot, de Nyugat-Európa, vagy Európa többi része alapvetően azt mondja erre, hogy ez nem az én bajom mindannyiunk problémája. Nem csak az, hogy a határokat ellenőrizzük, nem csak a, a rendőri értelemben vett szolidaritás a feladatunk, hogy a, a humanitárius és humánus formában is, hogy lehetőséget biztosítsunk az embereknek arra, hogy lépjenek be a társadalomba, hogyha megtehetik, vagy pedig humánus formában ö, adassuk vissza őket az országukba, ha lehet. Az utolsó dolog pedig az terrorizmus ellenesség. A parlament határozata Ugyan az önök módosításait, az Európa Tanács módosításait még nem láttam, de biztos vagyok abban, hogy mindannyian szívesen látnák. Tehát mielőtt új antiterrorista intézkedést vezetünk be, próbáljuk megnézni azt, hogy ez az intézkedés, vagy az intézkedések, amelyek már életben vannak, azok hatékonyak-e, és vizsgáljuk meg, ne pusztán az új intézkedés hatását az alapján, hogy elkapjuk-e a rossz fiúkat, vagy sem, hanem hogy mit, mi hogyan hat a másik oldalon az alapvető jogokra. Egyfajta kiegyensúlyozott értékelésre van szükség a pozitívumok és negatívumok között. A víz, protrin, Schengen 2, a PNR megállapodás az Egyesült Államokkal és az európaiak közti PNR-re az Eurodac, a SWIFT tárgyalások az Egyesült Államokban, a banki adatok és bankszámlák közti átutalásokról. Ezek olyan intézkedések, amelyek még nem kerültek végrehajtásra, mert bizonyos országok nem fogadták még el, nem ültették még át. De mielőtt fel tudnánk mérni azt, hogy hogyan hagynak egymásra, már új intézkedésekről beszélünk. Elnök úr, nagyon fontos ez, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy meg, a terrorizmus és bűnellenes politikát bölcsen tudjuk meghatározni, nem szabad megengedni a bűnözőknek, hogy ellenőrzés nélkül lépjenek át a határokon. Ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy a, a szükséges, hatékony és arányos mértékű intézkedéseink vannak. Egyébként olyan új intézkedéseket kell hoznunk, amely a szabadságjogokból elvesznek, de nem kapjuk el a rossz fiúkat. Köszönöm szépen, elnök úr, rendkívül kedves, és tulajdonképpen az új tagok pozitív diszkriminációját támogatom. Így van, teljes mértékben kihasználta hibámat Szelemrenidis úr. Következő Ján Bauer úr a Cseh Köztársaság képviselőházából, és utána Tolli tabani úr Finnországból. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy upřímné otevřené výměně názorů. Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy én is kifejezem itt a véleményemet. Csak néhány megjegyzésem lenne. Először is alaposan végighallgattam a többiek mondani valóját, azt is végighallgattam, ugye, ami a plenárison elhangzott ezzel kapcsolatban, és ami legtöbbször elhangzott, az a jog, a jog valamihez, a gyermekek jogai, az emberi jogok, a menedék, menekült kérelmet benyújtók jogai, és így tovább, és így tovább de a kötelezettségekről a, alig esett szó. Nincsen olyan társadalom, amely sikeres lehetne az alapvető jogok betartatása nélkül, de ennek a társadalomnak szüksége van arra is, hogy legyenek kötelezettségek, amelyeket szintén teljesítenek. Ez is hozzátartozik. Én életem felét egy totalitárius rendszer alatt éltem le, és tudom, hogy annak idején milyen konkrét kritériumokat képzeltünk el, hogy hogyan is kell egy demokratikus államnak kinéznie. És tudom, hogy sokan közülünk elmentek más országokba, akiket befogadtak más európai országokban, és számunkra is fontos volt ez a lehetőség. És nagyon örülök, hogy most is új lehetőségeket teremthetünk, hogy mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy akik a mi értékeinket eh, becsülik és részt kívánnak venni ezeknek az értékeknek a felépítésében, ők is eh, hozzájárulhatnak ezekhez. De még egy dolgot szeretnék még megemlíteni fel kell lépnünk annak érdekében is, hogy nyitottak maradjunk, nem szabad bezárkózni. Természetesen a Lisszaboni stratégia is jól ismeretes. Tudom, hogy mit is szeretne néhány politikus ezzel elérni, Néha olyan magasak az igények, hogy majd, hogy nem két európai költségvetésre lenne szükség ahhoz, hogy mindezt finanszírozhassuk is. Tehát meg kell vizsgálni, hogy mik a pénzügyi lehetőségeink. És aztán még az információs rendszerhez szeretnék hozzászólni, ugye ez is egy nagyon fontos dolog. A, a hamisítások, az, az e, e, egyes bűnözők, a bűnözők sokszor a rendőrség előtt járnak, de ha összefogunk, akkor biztosan sokkal többet tudunk a, tenni, és ez fontos, és az adatvédelmet is figyelembe tudjuk még venni. Köszönöm szépen, Tulli Tapáni úr kapja meg a szót, aki Finországból érkezett, aztán Galon, asszony Belgiumból. Amikor a plenárison felszólaltam, akkor hangsúlyoztam a harmonizált menekültügyi politika jelentőségét, és e, egyet kell értenünk abban, hogy mit is jelentsen ez számunkra. Természetesen ehhez szükség van megfelelő határőrizetre, a határok megfelelő ellenőrzésére, és itt ugye a Frontex az illetékes természetesen meg kell erősítenünk ennek érdekében a Frontex szerepét, de hát nem várhatjuk el, hogy minden munkát elvégezzen helyettünk. És nyilvánvalóan problémát jelentenek a, a menekültügyi kérelmek is azoktól a menekültektől, akik a szervezet bűnözés résztvevője illetve gondot okoznak azok a szervezett bűnözői csoportok, akik embereket csempésznek be az Európai Unió területére, a sötétség az éleple alatt embereket csempésznek át a határon. és e, a menekültügyi kérelmek elbírálása természetesen nagyon fontos annak tekintetében is, hogy az emberi jogokat e, szem előtt tartsuk. Ne, nem szeretnénk, hogyha illegálisan érkeznének a menekültek az országainkba. Fontos éppen ezért a közös politika kidolgozása ezen a területen, tehát ugyanolyan eljárást kell bevezetnünk a menekültügyi kérelmek elbírálásában minden tagállamban. És Elnök úr, amely a rendőrséget illeti, hát a stokholmi program nagyon és ö, ö, dicséretes a tartalmi pontokat illetően, Megfelelő stratégia kell azonban a menekültügyi kéremek elbírálásának kérdésében, fontos a foglalkoztatási kérdés megoldása is, és fontos, hogy új technológiákat és hasznosítsunk, ők azok is hozzájárulhatnak a polgáraink biztonságához. Tehát több intenzívebb együttműködésre van szükség az európai rendőrök között. Finországnak vannak ezzel kapcsolatban már elképzelései. Van egy pilóta projektünk, a, amelyet e, Svédország e, javasolt a rendőrség és a vámügyi hatóságok között. És fontos, hogy megfelelően értékeljük ki a szervezet bűnözés megtestesítette veszélyeket és fenyegetéseket, és ezen kívül szükségünk van a regionális együttműködés, például az Oroszországgal is. Köszönöm szépen, most pedig Jacqueline Galan, a francia, eh, elnézést a belga a eh, parlamentből, majd Christoph Hagen kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden kívánok hozzászólni. Három pontot szeretnék megemlíteni. Az európai rendőrségi együttműködés először is. Sokat beszéltünk ugye a rendőrségi együttműködésről, hogy a, az Európai Unió szomszédos államaival kellene együttműködni, de hát elsősorban az Európai Unió területén belül kellene megerősítenünk a rendőrségi együttműködést. Én, mint belga képviselő, aki Inó, a francia határmenti térségből érkeztem, számomra teljesen világos, hogy az országok közti együttműködést meg kell erősíteni, például a drogok, a szervezett bűnözés elleni fellépés területén. És hát és egyszerűen sokszor hiányznak az eszközök ahhoz, hogy a csalás ellen együttesen tudjunk fellépni. Aztán, ami a menekültügyet illeti. Van egy eleme ennek, amelyet nem egészen értem. Az Európai Unió területén tartózkodó nincsenek olyan országok itt, amelyeket háború sújtaná, vagy amelyben egzisztenciális fenyegetettségnek lennének kitéve a polgárok. Itt az Európai Unión kívülről érkező polgárokra van szó, például Belgiumban, azonban vannak olyan kezdeményezések, amelyek a bolgárok és a románok letelepedését segítik, akik politikai menekült menedékjogot kérnek, amelyet én nem egészen értek. Aztán Európának a gazdasági bevándorlással is foglalkoznia kell. Hát csak a, gondoljunk csak a keleti országokra. Most ugye a Belgium példáját tudom felhozni. Az én pártom szeretné a gazdasági migrációt támogatni, különösen olyan foglalkozások esetében, ahol hiányzik az utánpótlás. Fontos, hogy az Európai Unióból érkező személyeket integráljunk például a munkaerőpiacunkon. Aztán persze szó van arról a lehetőségről, hogy a harmadik országokból érkezhessenek hozzánk egyének, akik szintén a hiány szakmákban tudnának elhelyezkedni lehetőségem nyílt a francia soros elnökség alatt, hogy egy workshop részt vegyek, ahol arra volt szó, hogy Franciaország a gazdasági migrációt szeretné eh, megerősíteni, és szeretne gondoskodni arról, hogy, ahol, hogy a hiány szakmákban a hiányzó munkaerőt pótolni lehessen. Köszönöm szépen. Most pedig Krisztof Hagen kapja meg a szót, az osztrák parlament tagja, majd Schuss úr Belgiumból, aki az utolsó hozzászóló az én listámon, tehát hogyha más nem kíván eh, hozzászólni, akkor azzal le is fogom zárni a felszólalók listáját, tehát hogyha valaki még szeretne hozzászólni, akkor most jelentkezzen. Most pedig Hágen úr kapja meg a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A rendőrségi koordináció, illetve együttműködés Európában eh, számomra nagyon fontosnak tűnik, különösen a határon átnyúló együttműködés. Ausztria itt más utat jár. Mi a szomszédos eh, államokkal már gyakoroljuk a rendőrség együttműködését például a Futball Európa bajnokságon 2008-ban is sor került erre, más államokkal együtt, más államok rendőreivel együtt dolgoztunk. Eh, de ők természetesen nem léphettek fel, vagy nem voltak olyan törvényi lehetőségeik, mint az osztrák rendőröknek. De osztrait még tovább szeretne menni. Csütörtökön elfogadásra került egy törvény, amely a külföldi rendőr, hivatalnok, rendőrök számára ö, egész más jogokat biztosítani, hogy Ausztriában is ö, keményebben lépessenek fel, más jogaik legyenek, mint eddig voltak. Természetesen fontos, hogy az Európai Parlament is figyelemmel kövesse ezt, hogy a többi nemzeti tag tagállam és lehetőséget teremtsen a rendőrök, a rendőri egységek számára, hogy felléphessenek más országokban, illetve a külföldi rendőrök is jogokat kapjanak az egyes országokban. Ami még problematikus lehet a SIS-2 információs rendszer újjén még nem lépett működésbe. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy ezt most már erőltessük, hogy előrelépés történjen, hiszen fontos ez az információcsere európai szinten. Látom, hogy az időm már ö, ö, fogy, de a menekültügyi téma, a menekülti témája is nagyon fontos számomra. Szó esett arról, hogy az olyan országok, mint Olaszország, Görögország nagyon nagy terhelésnek van kitéve. Ugye, ha megnézzük, Ausztria Európának pontosan a kellős közepén fekszik, de még mi és idén már 18 ezer menekültügyi kérelmet kaptunk, és egy egységes menekültügyi politika nagyon fontos lenne Európában, nagyon fontos lépés lenne, hogy termentesítsünk bizonyos tagállamokat. Aztán a szervezett bűnözés, ugye szintén a menekültügyet felhasználja arra, hogy a saját kis üzelmeit folytassa ezt meg kell akadályoznunk. Aztán még egy téma, amiről már szó esett. A, azoknak a tagállamoknak a támogatása, amelyek a külső határokon e, fekszenek, a Schengeni külső határokon. Tehát valóban fontos, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat, eszközöket e, rendelkezésre bocsássuk, hiszen vannak olyan tagállamok még viszonylag újak, és gazdaságilag talán még nem a legjobb helyzetben vannak. Fontos, hogy az Európai Unió őket támogassa, hogy az egész eh, védelmét meg tudjuk, ez az unió egészét eh, még jobban meg tudjuk védeni. Tehát a pénzügyi és technikai eszközöket el kell juttatnunk ezekbe az országokba, hogy a külső eh, behatolók ellen még keményebben fel tudjanak lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló a, a listámon, Pat Schulz a belga képviselő eh, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ne feledkezzünk el arról, hogy az illegális bevándorlás problémájával kapcsolatban nagyon fontos a társadalmunkban ez az elem. A legkeményebb kézzel a leggyengébbeket sújtjuk. Úgy gondolom, hogy a szegénység importja is ezzel kapcsolatban felmerül sajnos azokban az országok, a származási helyek országában az embereket nem taszíthatjuk rossz körülmények közé. Jogvédelemre kell gondolnunk, de arra is, hogy hatékony legyen a kiutasítás is, ha arra szükség van az EU felügyelete mellett és fejlesztésével a származási országokban fontos, hogy az ottani konfliktusokat megoldjuk. Úgy gondolom, hogy az illegális bevándorlók jó szándékkal jönnek ide. Ne, ne felejtjük el, hogy Európa mindig is migrációs kontinens volt. Úgy gondolom, hogy az emberek mellett azonban nagyon fontos, hogy ne, hogy ne feledkezzünk el a nukleáris anyagokból, az atom, atomról, amely a volt Szovjetunió területén például az atomerőműveknél is gondot okozott, de nagyon fontos, hogy sem embercsempészek, sem fegyvercsempészek számára ne várjunk célállomásá. Éppen ezért nagyon szilárd struktúrákat kell Európában kialakítanunk a nemzeti tagállamok részvételével. Alapvető jogokat kell biztosítani, amelyek a jogok érvényesítéséből indul ki, és azok, akik a jogokat nem tartják tiszteletben, azok ellen fel kell lépni. Erős és humánus Európai Uniót látok magam előtt, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, de ezt pusztán biztonságos külső határokkal lehet megvalósítani. Ebben az Európolnak és Eurojustnak alapvető szerepe lehet a társadalmunkban. Úgy gondolom, hogy sokkal határozottabb európai biztonsági rendszert is ki kell alakítani hosszú távon a tagállamok szuverenitását természetesen elismerem, de a potenciális fenyegetettségnél az Európai Biztonsági Központ kialakítása sokat jelenthet. Nem az állampolgárok és egyének ellenőrzése érdekében, ez a nemzeti államok, a tagállamok feladata kell, hogy maradjon. A parlamenti képviselőnek figyelni kell arra, hogy az alapvető jogokon és szabadságjogokon keresztül ne, ne, a szabadságjogokat ne csökkentsük akkor, amikor a biztonságot növeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és ezzel a felszólalók listájának végére is értünk. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak a részvételért, úgy gondolom, hogy nyilvánvaló ebből is, a beszélgetésből is, hogy nem pusztán maga az európai biztonsági stratégia kérdése az, amely komplex és fontos, hanem egy sor hasonlóan izgalmas politikai vélemények is felmerülnek erről a kérdésről. És ezzel tulajdonképpen vissza is adom a szót Carmen Hermas asszonynak, Bono asszonynak, az előadónak, hogy vonja le első következtetéseit. Ezt követően pedig természetesen a végső következtetéseket Eh, Inger, Dav- Inge Davidson kolléganőm társelnök fogja levonni. Köszönöm szépen. Nem egyszerű a feladatom. Körülbelül 20 szóltak hozzá a témához. Mindegyik hozzásolás konstruktív volt és érdekes minden felszólaló új elképzeléseket, vagy akár új módszereket is javasolt. Egy elsődleges rövid értékelést szeretnék végezni minden esetre a felszólalások alapján. A Stockholmi program elemzése pozitív véleményre talált, a felszólalók nagy része ki is fejezte ezt a véleményét. Vagyis a Lisszaboni szerződés érvénybelépése, illetve ennek kapcsolódása a Stockholmi programhoz előrelépést jelent mindenki szerint. Néhányan beszéltek annak a lehetőségéről, hogy vizsgáljuk meg a biztonság, szabadság és igazság szakpolitikai intézkedéseit, a már érvényes szabályokat és intézkedéseket, azért, hogy még nagyobb figyelmet kapjanak ezek, Néhányan azt mondták, hogy ha nem vagyunk elég ambiciózusak, hogyha nem határozunk meg konkrét célokat a Stockholmi programhoz kapcsolódóan, akkor végül az eredmények gyengék lesznek, és nem fognak megfelelni az elvárásoknak. Több téma sokszor ismétlődött, sokan beszéltek az együttműködésről, a kooperációról, a tagállamok, illetve az Európai Parlament között illetve a nemzeti parlamentek egymás közti kooperációjáról is szóltak, valamint arról is, hogy hogyan tudnak a tagállamok részt vállalni a Stockholmi programban, és milyen szerepet fognak kapni az Lisszaboni szerződés keretei között. Aztán beszéltek a bevándorlásról, illegális bevándorlásról, menekült jogról. Hazámban néhány nappal ezelőtt fogadtunk el egy új menekültügyi törvényt, ez gyakorlatilag az irányelv átültetését jelenti. Véleményünk szerint az Európai Unió tagállamai között a menekült jogot nem kell harmonizálni. Ugyanakkor vita folyik erről még a mi nemzeti parlamentünkben is. Sok hozzászóló utalt a bűnözés elleni harcra, az emberkereskedelem elleni fellépésre. És volt egy közös téma, ami véleményem szerint az egész vitának az alapja, amikor biztonságról beszélünk, vagyis az az egyensúly, amit ki tudunk alakítani a biztonság és másik részről pedig a szabadság között, vagyis az állampolgárok szabadságjogai, alapvető jogai és a biztonság szükség, érdekében szükséges intézkedések kapcsolatáról volt szó. Koelyó úr, ahogy mondta, a biztonság nem létezik szabadság nélkül, de a szabadság se létezik biztonság nélkül, hiszen ez két szélsőséges helyzet lenne, és nem szolgálna a mi céljainkat. Javítani kívánjuk az információcsere rendszerét, javítani kívánjuk az eljárási módszereket és rendszereket is. Mindez az alapvető szabadságjogok biztosításának a keretei közé tartozik, ahogy ez az Európai Unió emberi jogi kartájában szerepel, ami néhány nap múlva érvénybe fog lépni. Részletesebben is vizsgálni fogom egyébként az összes hozzászólást. És akkor Ingen mikrofon på? Okej? Okay? Okay. Eh, ja, Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez az összefoglaló kiváló volt. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy végig gondolja a hozzászólásokat, és nagyon jól összefoglalta ezeket. Nekem is hasonlóak a gondolataim. A Stockholmi program mindenképpen pozitív visszhangot kapott, ahogy hallottuk. Ugyanakkor talán eh, kicsit többet szeretnének eh, tudni a konkrétumokról is. Jobban kell majd értékelnünk ezeket a kérdéseket, és a hágai program szempontjait is követnünk kell. Minden esetre nyomon követést ki kell alakítani erre, mindenképpen oda kell, hogy figyeljünk. Sokan azt mondták, hogy a rendőri együttműködésben fejlemények vannak, közös nyomozások területén is, információcsere területén is. De a bűnözés elleni harcban még ezt tovább kell erősíteni. A menekült politikával kapcsolatban többféle véleményt hallottunk. Egyrészt szolidaritásra van szükség az országok között, meg kell osztani a felelősséget, és a terheket is. Viszont szolidaritást kell biztosítani azoknak az embereknek a számára is, akik Európába érkeznek, és akiknek sokszor teljesen jogos oka van, ami miatt elhagyják hazájukat. Ahogy egyre több közös szabályt állítunk föl, például Svédország nagyon sok menekültet fogad a lakossághoz képest minden esetre, hogy közössé válnak ezek a szabályok, nagyon fontos kialakítani az egyensúlyt a bűnözés elleni harc és az egyéni szabadságjogok védelme között. Ez különösen fontos az új technológiák esetében. Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt föntartani, de erre, mint képviselők, oda kell, hogy figyeljünk, és ezt biztosítanunk kell. Akkor ezzel le is zárnám az én összefoglalómat. Köszönetet mondok mindenkinek. Nagyon érdekes volt a megbeszélés. Mindenkinek köszönet a részvételért, és holnap újra összeülünk az előadókkal. Az előadók talán még jobb összefoglalást tudnak adni, mint a, amire ma lehetőségük volt. Még egyszer köszönet.